mindenképpen a tények alapján kell nyilatkoznunk, és csak ekkor vehetnek bennünket, vesznek majd bennünket komolyan. Ki zum Abschluss des Catch Basescu. Köszönöm, végezetül pedig nézd <clears throat> ki asszony. Președinte, un aspect important al dezbaterii de astăzi... Köszönöm, elnök úr. mai vitának fontos